So, Kolleginnen und Kollegen, bitte präparieren Sie Ihre Kedves kollégák, kérem mindenki készítse elő a szavazólistákat, illetve a szavazókártyát is. Vielleicht könnten auch die Assistenten und Kérem, hogy az asszisztensek és a látogatók is fejezzék be a beszélgetéseiket. ich bitte noch mal alle Kollegen, die Plätze einzunehmen und die Gespräche. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki fejezze be a beszélgetést. Kérem a látogatókat is, hogy fejezzék be a beszélgetést, kezdhessük a szavazást. Kollegen, wir haben die Reihenfolge der Abstimmung gestern geändert. Wir stimmen jetzt zuerst. Kedves kollégák, akkor kezdjük meg a szavazásokat. Az első szavazás a kutyák, macskák és görények témájában, 13-as. Wir stimmen jetzt zuerst über 13 ab. Először a 13-as napi rendi pontról fogunk szavazni. Üdvözlöm a jelentéstevőket. Kutyák, macskák és görények témában. Megkezdem a, megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Rövid szavazás. A rövid. Kutyák, macskák és görények. 13-as napi rendi pont volt az eredeti napi rendben. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33 a mellette, 10 ellene. Akkor következik a záró szavazás. Megnyitom a szavazást. the short one. Short. A rövidről szavazunk. Ja. Okay, Hunde, Katzen, Mädchen. Abstimmung ist eröffnet. Megnyitom a szavazást a kutyák, macskák és görények témában. Lezárom a szavazást. 49 dafür. 49-en mellette nem volt ellenszavazat, nincs tartózkodás, és meg jó úr kérte szót. Nem működik a szavazókártyám. Nem hoztam el a szavazókártyámat, de már küldi. Haben wir zur Kenntnis genommen. Gut. Jó, akkor ezt tudomásul vettük. Akkor következik a hosszabb szavazás 19-es, napi rend, 19-es módosítással kezdünk, kettesből tartott állatok mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, úgyhogy elektronikusan szavazunk. Tehát a 19-es módosító javaslat kettelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítása című jelentés. 19-esről elektronikusan szavazunk, lezárom a szavazást. 35-en mellette, 14-en ellene. Elfogadtuk. A 20-ast visszavonták, 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 178-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 179 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, következik egy ugrás után a 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 185 mellette, ellene tartózkodás nem világos, úgyhogy ezért elektronikusan ellenőrizzük. 185, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 30-an ellene, elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 186 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, de azt kérik, hogy ellenőrizzük 186-os. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 30-an ellene. Egy tartózkodás. Következik a 187-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 189 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. mi ellenőrzést kérnek a 189-esre. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 mellette, 26-an ellene. Ezzel elfogadtuk. Következik a 188-as, mondja az elnök, mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 190 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 50 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 50 kettes szóbeli módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 191 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 191-est, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 28-an ellene elfogadtuk. 59-es mellette. Nem. Nem, oka fogyott. 60-as. 60-as jön. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es. Szóbeli módosítással mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 192-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette,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 erről szavazunk szóbeli módosítással, szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 38-an ellene, ezzel elutasítva. 72-es, 194-est visszavonták, következik. A 196-os részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás nem világos, akkor 196-os első rész. 196-os első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 33-en ellene, elutasítva. Ezzel a második rész okafogyott, és következik 195-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük, 195-ös. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 30-en ellene. Akkor gratulálunk, mégiscsak. 74-es mellette. Ellene. A 74-esről szavazunk még egyszer. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 75-öst mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 76-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 2011 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 211. 77-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es. Ről nem szavazunk. 198 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 201, mell- 201, 202, 203, azonosak mellette. Ellene. Tartózkodás. 10-15-en szavaztak csak. Úgyhogy elektronikusan szavazunk. Még egyszer 201, 202, 203 elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ha ezzel elfogadtuk 32-29 ellenében. 199 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 78 mellette, ellene, 78 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 80 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 82 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 204 mellette, ellene tartózkodás. A bal oldalamon azt kérik, hogy ellenőrizzük. 2004-ről szavazunk még egyszer elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 34-en ellette, ellene, elutasítva. 205 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 206 mellette, nem, 205 elektronikusan. 205, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 26-an ellene. Elfogadtuk. 206 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 207 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 210 mellette, ellene, ellenőrizzük a 210-est elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 34-en ellene elutasítva. 208 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 209 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. stimmen wir ab. dafür? Szavazunk a 83-asról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as ról nem szavazunk, 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 212 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 92 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 93 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 94 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 101-ről nem szavazunk, 95 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 2.13 okafogyott, 2.14 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is nem tudom, úgyhogy elektronikusan szavazunk, 214-ről mennyit a szavazás? Mindenki szavazott. Die EVP hat einen zu viel. A néppártól egyel többen szavaztak, lezárom a szavazást. 28-an mellette, 34-en ellene, elutasítva. 96-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 98 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 100 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 102 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-ről nem kell szavazni, 103 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 104 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 106 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 107 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 112-ről nem szavazunk, 216 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 215 mellette, ellene, 215, 215, 216-ot elutasítottuk, ezért a 215-ről szavazunk. Jó? 215 dafür. 215 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 109 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 111 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 113 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 114 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 115 mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk, 116 mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk, 117 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 100, 105 okafogyott, 119 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 120 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 121 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 127 okafogyott, 122 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 123 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 217 okafogyott, 218 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 124 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 125 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 126 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 219 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 128 mellette, 219-ről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 33-an mellette, 29-en ellene, elfogadtuk 128 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 118 okafogyott, 129 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 130 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 131 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 132 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 133 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 134 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 135 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 135 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 137 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 138 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 140 mellette, ellene, ről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39-22 ellenében elfogadtuk 141 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 142 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 143 mellette, és 220, 140, 220 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 144 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 221 mellette, ellene tartózkodás Egy kicsit irritál engem az a dolog, hogy itt eh, az ajtó előtt nagyon hangosan kiabálnak. Még egyszer, 221, elektronikusan szavazunk, 221-ről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 25-en ellene elfogadtuk. 145 fogyott, 146 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 147 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 222 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 223 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 148 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 149 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk első szóbeli módosítás, jelentéstevőtől mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 151 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 152 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 153 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 154 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 155 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 156 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 157 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 158 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 159 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 2, 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 160 mellette, Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 225. 225, tehát ellenem tartózkodás elutasítottuk. 226 mellettem ellenem tartózkodás elutasítottuk. 227-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 161 mellettem Ellenem tartózkodás Elfogadtuk. 162 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 163-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 164 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések egyes módosító mellettem. Ellene elfogadtuk. Kettes mellettem ellene elfogadtuk. Hármas mellette ellene elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene ezt is elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 166 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 167 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-est visszavontak 168 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 169 mellette, ellene, tartózkodás nem világos, tehát a 169-ről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. A néppártban egyel, egyel többen szavaztak. Most stimmel. Most a világ ismét visszazökkent a világ. Elfogadtuk. 170-171 azonosak, tehát közösen szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk 10, mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk 172 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva 11-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellettem, ellene, elfogadtuk. 13-as mellettem, elfogadtuk. 173-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítottuk. 14-es mellettem, ellene, elfogadtuk. 174 és 15-ösről közösen szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát, ellenőrizzük le a 174-est és a 15-ös elektronikusan megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 55-en igen, 7-en nem, ilyen módon egyértelmű többséggel elfogadva. A 16-osnál tartunk, mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 175 mellettem, ellene elfogadtuk. 17-es mellette, ellene elfogadtuk, 18 mellette, ellene elfogadtuk. 177-es mellettem, 177-esről szavazunk tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig az egészről zár szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 63 dafür, keine Gegenstimme, keine... 63 mellette, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. Most pedig a jogalkotói kezdeményezésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Teljes a harmónia, gratulálok a jelentéstevőnek, Schnellhárt asszonynak, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül a jelentést így fogadtuk el egyhangulag. Gratulálni tudok csak semmi mást. so wir kommen dann zur Abstimmung über die Resolution zur most pedig a COP18 eh, éghajlatváltozási konferencia Doha változ, eh, határozatáról fogunk szavazni, és remélem, hogy a vitának ezzel egy lendületet adunk, és a megrekedt célt, eh, megrekedt folyamatot lendületbe tudjuk hozni. A két fokos célt tűztük ki magunk elé, de hát decemberben ez lesz a kérdés, hogy hogyan lehet ezt elérni a két fokos célt és ezzel már is tovább lépünk a szavazásra. 16-os módosító, szóbodi módosítóval. Ki támogatja, ki ellenzi? Ilyen módon ezt el is fogadtuk. 18-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk 20-as mellette, ellene, elfogadtuk 21 mellette, ellene, tartózkodás, Hát nem látom világosan, szavazunk elektronikusan a 21-esről. Szavazott mindenki? Mert hogyha szavazott, akkor lezárom a szavazást. 28-an mellette, 32-en ellene, ilyen módon elutasítottuk. 22-es mellette, ellenem, elfogadt, el, tartózkodás elfogadtuk, 24-es okafogottá vált, a 26-osról szavazunk mellette. Ellenem. Tartózkodás. Hát szavazunk inkább elektronikusan, mondanám én, mondja az elnök. Szavazott mindenki? A 26-osról? Lezárom a szavazást. 32 mellette, 31-en ellene, tehát elfogadtuk. Stimmen ab über 27. 27-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 28-as, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás. Szavazzunk a 29-esről elektronikus módon. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. 24-es mellett, 24-e mellette, 38 ellen, egy tartózkodással elutasítva, 30-as mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 32-es, szóbeli módosítóval. Kitámogatjam. támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk és most szóbeli módosító nélkül a 31-esről szavazzunk, a 32-esről szavazzunk, tehát szóbeli módosítés nélkül. Azért el, nézzük ezt meg, a 32-es, tehát most szóbeli módosítóval szavaztatjuk meg, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 32-est a szóbelivel együtt fogadtuk el. Ez innen föntről nem volt látható. 31-es kitámogatja. Kiellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette. Ellenem Ellenőrizzük ezt le, tehát a 34-est ellenőrizzük le. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 35-en, mellette 28-an ellene egy tartózkodással elfogadtuk. 37-es mellette, ellenem, tartózkodás. Elutasítottuk. A 38-asról szavazunk két részben, első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem, elektronikusan szavazzunk a 38-as második részéről. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. 32-31 ellenében egy tartózkodással elfogadtuk a második részt. 36. Ki támogatja a 36-ost? Ki van ellene? Elfogadtuk. 40-es. Nem ez is sok a fogyottá volt. 41-esről szavazunk. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 42-es. Split volt első rész mellettem. Ellenem. Hát nem vagyok biztos. A 42-es első részéről elektronikusan szavazunk. Szavazott mindenki? Mert ha igen, akkor lezárom a szavazást. 34 igen, 28, 1, 28 nem ellenében elfogadva a második rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. A másodikról is elektronikusan szavazzunk, nem látom át. Egyszerűen a frakciókon belül is más-más módon szavaznak. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. elutasítva. 43 első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 46-os részenkénti szavazás két részben, első rész mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellettem, ellene tartózkodás. Hát szavazzunk a második, a 46 második részéről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Mert ebben az esetben lezárom a szavazást. 32-en mellette, 31-en ellene elfogadva. 45-ös mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. 44-es mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 47 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük le az 50 elektronikus módon. Szavazott mindenki? A zöldek egyel több szavazatot adtak le. Karl Schlüter ezt mondja, hogy ez lehetetlen, de most minden jól van, lezárom a szavazát, 56 mellette 7 ellene világos többséggel fogadtuk el. 51. tolmács nem hallja a bekiabálást. 49-es? Ellenőrizzük le 49-est, persze, jó. Akkor a 49-est leellenőrizzük elektronikusan. Szavazott mindenki a 49-esről? Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 30-an ellenem, ilyen módon elutasítva. Das, wir können hier nicht so lange abstimmen, bis es passt. Kedves kollégek, nem szavazhatunk addig, amíg minden nem stimmel, de hát ez most ez az eredmény. Tehát 51-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem világos. Az 51-esről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. 32-29 ellenében elfogadva. 54 mellettem. Ellenem. Elf elutasítva. 52 mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 53 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 55-ös mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellettem. Bocsánat, az 56-ost ellenőrizzük nagyon is szívesen. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 31-en ellene elfogadtuk. 59-es mellettem, Ellene. tartózkodás, elutasítva. 60-as mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 58 mellettem, ellene, tartózkodás. Az 58-ast elektronikusan ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 34-30 ellenében elfogadva. Deve 4 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 5 mellette ellene elfogadtuk. 61 mellette ellene elfogadtuk. 62 mellettem ellene elfogadtuk. 63 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 64. Részenként első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Szavazzunk a 64-esről, a második részéről elektronikusan megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 30 a mellette, 33-an ellene, egy tartózkodás mellett utasítva. Deve 3 mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Ő 65 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 66 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 68 mellettem. Ellene elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve 6, két részben, első rész mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadva második rész, mellettem, ellene. Tartózkodás. Nem világos a többség, tehát a DEVE 6-ról két részben szavazunk, illetve a második részről elektronikusan szavazunk. Szavazott mindenki a Deve 6 második részéről, akkor lezárom a szavazást. 30 a mellette, 34-en ellene elutasítva, Deve 1-es mellette. Ellenem, tartózkodás elfogadva. Deve 11, ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Deve 10, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodott-e valaki? Hát, elektronikusan ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 33-30 ellenében elfogadva. 70-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 71 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 72 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Deve 2 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Deve 12-es mellette. Ellenem tartózkodás. Nézzük az elektronikus ellenőrzés során, milyen eredményre jutunk. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 33 mellette, 29-en ellene elfogadtuk. Deve 13 mellette. Ellenem, tartózkodás elfogadva. Deve 14 mellettem. Ellenem, tartózkodás elfogadva, Deve 15 mellette ellenem, tartózkodás elfogadva. 73 szóbeli módosítóval kitámogatja, kiellenzi. tartózkodás elutasítva. Szavazzunk akkor az eredeti kezdeményezésről a szóbeli nélkül, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 74-es kitámogatja, kiellenzi. Tartózkodás utasítva. 75-ös két részben az első részt kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Rendben van. Eleget teszek a kérésnek a második részéről. Elektronikus szavazást tartunk, tehát a 75 második részéről. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 31-32 ellenében szűken, elutasítva. 76 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva mondanám én, 77 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 78 két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva a második rész mellette. Ellenem. Tartózkodás. Az Aldétől senki sem szavazott, nincs véleményük ezzel kapcsolatban. A 78-as második részét elektronikusan kell, hogy ellenőrizzük. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 31-en mellette, 32-en ellen, egy tartózkodással elutasítva, deve 7 mellette. Ellene. Elfogadom. 79 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 82-es mellette. Ellene. Elfogadva. 83 mellette. Ellene. Elfogadva. 81-et elfogadtuk, 84 részenként első rész mellette, ellene elfogadva második rész mellettem, ellene tart Hát lássuk, ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 84 második részét elektronikusan ellenőrizzük. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 29 mellette elutasítva. 85 már két részben első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 87 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva 88-as kitámogatja, kiellenzi, elfogadtuk. 89-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. A 86-ost ugye elfogadtuk, és ilyen módon már is a 91-esről szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk 92 mellettem, ellene? Elfogadtuk 93 mellette, ellenem tartózkodás elfogadva 94 mellette, ellen elfogadva 95 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva 96 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 97 mellette, ellene elfogadtuk 98 mellette, ellene elfogadtuk. 99 2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 ellene tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 105 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 101 két már elfogadtuk, 107 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 109 oka fogyott, 110 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-ot is elfogadtuk, de 8 mellette ellene. Nem világos, akkor a Deve 8-ról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 31-en ellene, elfogadtuk. Deve 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás nem világos. 114, akkor most megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 33-an ellene, elutasítva a 115 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 116 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 117 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 118 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette, 118-ra visszatérünk, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. 118. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 119. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 120-as. Részenként szavazunk itt is. Első rész mennyit, ö, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük. 120 második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 31 -e mellette, 33-an ellene, elutasítva. 121 mellette, ellene, tartózkodás, es elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 121-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 31-en ellene, elfogadtuk 122 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Világos volt. Jó, hát ellenőrizzük 112-es elektronikusan. 122 Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 33-an ellene, 29-en mellette, egy tartózkodás elutasítva. Deve van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Deve 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 3 mellette, Három. Hármas. Hármas. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Deven Citation 4. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Egyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes. Négy részben. Első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Ezt a második részről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Kettes módosítás, második rész. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva a második rész, harmadik rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, negyedik rész mellette, ellene, a negyedik részt is ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezzel a negyedik részt elfogadtuk.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 Ezzel a 12-est elfogadtuk. 55-en mellette, 80 ellene, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, de be áll mellette. Jó, 15-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 32-en ellene. Elutasítva. Deve A. Mellette. Ellene. Nem világos. Elektronikusan szavazunk. Deve A. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. Deve B mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Deve C mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Deve D mellette, ellene, elutasítva. Deve E mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, deve-e, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva, deve F mellette, ellene, <coughs> tartózkodás, A DEVE F-et ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 33 mellette, 29-en ellene elfogadtuk. Deve G mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mhm. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 54 mellette, 7-en ellene, tartózkodás nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, illetve a koncentrált munkát a képviselőknek. Thank you very much. Wir zum Bericht. Következik Anna Rosbach jelentése, és először is 32-esre szavazunk, megnyitom a szavazást. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 1. A 32-es mégis elektronikusan, elektronikusan szavazunk, mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 23-an ellene. Ezzel elfogadtuk. Agri 1 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 30-as fogyott. 31-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, 31-est ellenőrizzük, 31-es, 31-es. A 30-as sokkal fogyott, mert az Agri 1-est elfogadtuk. Hinfällig geworden, und wir haben gerade über 31 abgestimmt. 31-esre szavaztunk éppen. Mégis ellenőrizzük a 31-es? Nem, jó. Akkor... Uh... Következik a 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as okafogyott, 36-os, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás, a második részről elektronikusan szavazunk, nem világos az eredmény, mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. Második részt elfogadtuk 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 36 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 38-ast. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 32 ellene, elutasítva 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor következik a 43-as mellette, <clears throat> ellene tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 56-os mellette, Még egyszer, 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette, a 62-es elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Világos, hogy elfogadtuk 63-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 66 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hú, hú, hú 66-ost ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 32-en ellene elutasítva. Kicsit gyors voltam. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellett, okafogyott, 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 81-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a 81-est, első részt, elektronikusan mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 28 mellette, 30 ellene elutasítva. Második rész mellette. Ez oka fogyott? Oké, Okay. Zweiter Teil muss nicht abgestimmt werden. Második részről nem szavazunk. 82-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, de ellenőrizzük a 86-ost. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 32 ellene, elutasítva. 87-es <clears throat> mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 88 mellette szóbeli módosítással ellene tartózkodás elfogadtuk 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 23 okafogyott, 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 106 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 107 mellett, jó, ellenőrizzük a 106-ost elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 107-es mellette, ellene. Tartózkodás akkor a 107-esről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 31-en ellene, tartózkodás elutasítva a 108 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 114 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. De ellenőrizzük a 115-ös elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. vierunddreißig dafür 34-en mellette, 28-an ellene. Tévedni emberi dolog, elfogadtuk. 116 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 119 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, kettes fogyott hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, öt mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az ötöst elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. világosan elutasítva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, egyes kompromisszum, de nem ellenőrizzük a nyolcast elektronikusan, Nyolcast ellenőrizzük tehát. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mondja az elnök, de 12-es, igen, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, következik a 18-as mellette, ellene tartózkodás, 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 23-as mellette, szóbeli módosítása mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 11 okafogyott, 24-es mellette, ellene, Akkor ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A néppárt egyel, néppártból egyel többen szavaztak, még mindig egyel többen vannak. Talán valaki visszavonhatná a kártyáját. Jó, 35-en mellette, 26-an ellene elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 36-on mellette, 25-en ellene, elfogadtuk, 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 7 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 8 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, A Gré 10-ről nem szavazunk, a Gré 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, A Gré 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, A Gré 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, A Gré 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, A Gré 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Agri 21 mellette, Tizenkilencest, vissza, akkor 19-est ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Néppártból már megint egyel többen vannak. Jó, lezárom a szavazást. 35-en mellette, 25-en ellene elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik az elektronikus zárószavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 62-en mellette, senki nem volt ellene, senki nem tartózkodott. Gratulálunk Anna Rostachnak! The nurses So, wir kommen jetzt zur Stellungnahme Weisgerber. Most pedig a Weisgerber véleményre térünk rá, és el is kezdjük a szavazást. 78-as. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 79 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes konszolidált módosító mellette ellenem elfogadtuk. 83-as mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. Nem nézzük meg a 83-asat elektronikusan. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 29-30 ellenében elutasítva. 85 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. A 6-os és a 84-es azonos, bocsánat, okafogyottá vált. 7-es Hetes módosító mellette ellene elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk 80-as mell 8-as mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva Hármas konszolidált módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 91 mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellenem tartózkodás Elfogadtuk. 12-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 94 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 4-es konszolidált módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene elfogadtuk. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kitámogatja. Bocsánat, a 100-as kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk elnézést, 17-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os konszolidált módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 20-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 104 mellette, ellene elfogadtuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 os mellette, ellene elfogadtuk. 22-es mellette, ellene elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os, ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Consolidated 7-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. Na most akkor nagyot ugrunk a 110-eshez. Szóbeli módosítóval ellátva. Mindez pedig, pedig két részben nem nem, nem, csak szóbeli módosítóval, csak szóbeli módosítóval mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 24-es. Ki van mellette? Ki szavaz már. Tartózkodott-e valaki? Hát nem látom pontosan, ellenőrizzük le népszerinti szavazással. Tehát a 24-esről elektronikusan szavazunk, szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. 39 -e mellette, 22-en ellene, egyértelműen elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette, ellene, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, elfogadtuk. 28 mellette, elfogadva. 29-es mellette, ellene, elfogadtuk. 111 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 113 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31. Ki támogatja? Kiszavaz nemmel. Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. 114 mellette. Ellene tartózkodás. Elektronikusan szavazzunk, nem volt jól látható, tehát a 114-esről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 35-24 ellenében elfogadva. 8-as konszolidált módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Wir checken Consolidated Amendment 8 elektronisch. Leellenőrizzük ezt tehát. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 48 mellette, 12-en ellene, egy tartózkodással elfogadtuk nagy többséggel. 33-as. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. 120-as. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 121-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. 43. 34 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 122 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35 mellette, ellene tartózkodás nem volt jól látható, tehát elektronikusan ellenőrizzük le 35-ösről a szavazást. Amennyiben mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom. Már is látható az eredmény, 33 a, elfogadtuk 36-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 37-es mellette ellenem tartózkodás, elfogadtuk 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123-as mellette ellene a 123-asról szavazunk elektronikus módon. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyértelmű többséggel. Szavazunk a 40-esről mellette, ellene. Tudom, hogy fárasztó a kezeiket felemelni, de még egyszer mondom, hogy a 40-esről szavazunk, kérem jelezzék egyértelműen mellette, ellene. Tartózkodás nem volt világos, tehát elektronikusan szavazunk. Szavazott mindenki a 40-esről? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, úgy tűnt nekem, hogy talán elfogadtuk, de azért inkább ellenőrizzük le, hogyha mindenki szavazott, abban az esetben lezárom a szavazást. 32-26 ellenében elfogadtuk, 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47-es kitámogatja szavazatával, kiszavaz nemmel, elutasítva 48 mellette. Ellene, elfogadtuk. 49-es mellettem, ellene, elfogadva. 125 kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 120 Jó, jó, mondja az elnök. Tehát az 50-esről megnyitom az elektronikus ellenőrző szavazást. Szavazott mindenki? Elutasítva. Bízzanak az elnökben. 126 mellettem, ellene, tartózkodás. Elutasítva gondolnám én, de nem vagyok benne biztos, tehát nyissuk meg az elektronikus szavazást, melyet meg is nyitok. Lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott. Egyetlenül többséggel elfogadva. 51 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 127-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128-as kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 52-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 129 kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. 53 kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 54 mellettem ellene tartózkodással fogadtuk. 130-as kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 9-es konszolidált módosító mellette ki van, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es konszolidált mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 136 ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodott-e valaki? nem világos az eredmény, tehát a 136-ról elektronikusan szavazunk, hiszen alig emelik már a kezüket. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 39-22 ellenében elfogadtuk. 137. Ki támogatja? Ki ellenzi tartózkodás elfogadva? 57-es mellette. Ellene és elfogadva. 58 támogatja, ki van ellene elfogadva. 58, 59 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 60 os mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 139-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 140-41 azonos, kitámogatja őket, ki van ellenük, tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellenem, tartózkodás. Hát inkább ellenőrizzük le. Megnyitom a 61-esről az ellenőrző elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, mert ebben az esetben lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 61-est 62-es mellette. Ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 142-es mellette. Ellene, tartózkodás Elfogadom. 143-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadom. 144 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadom. 64 mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadom. 1-es. Két részben első rész mellette. Ellene. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 65. Kitámogatja. támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellettem. Ellenem. Tartózkodás. A kettesről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68 mellette. Ellenem. Elutasítva. 69-es kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Tartózkodott a valaki? Elutasítva. 70-es mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. 71 mellettem. Ellene tartózkodás elfogadva. Egyes konszolidált mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kitámogatja. Kiellenzi. Elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kitámogatja szavazatával. Kiszavaz nemmel. Elfogadtuk. 77-es okafogyott vált, elektronikus végszavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 58-an mellette, ketten ellene, senki sem tartózkodott. Gratulálunk Anja Weisgerbernek. Notta. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Ende der... Kedves kollégák, lezárjuk a szavazást. Köszönöm, hogy mindenki koncentráltan és nagy erőfeszítéssel szavazott, és a szavazási maratonon végig maradtak, akik itt maradnak a 15-ös napirendi pont vitájában. Miről is van szó? Aktív és egészséges időskor témájával kapcsolatos Európai Innovációs Partnerség, hogy befejezem a mondatomat, aki itt marad, az maradjon itt, és örömmel látjuk, viszont aki megy, azt kérjük, hogy szé gyorsan menjen, hiszen már is megadjuk a jelentéstevőnek, Liotard asszonynak a szót, hogyha megnyugszik a terem, akkor Liotard asszonyé lesz a szó. Tessék, parancsoljon! So, und dann gebe ich der Berichterstatterin, wenn sie das Wort dann möchte. Tehát, hogyha kéri a jelentéstevő asszony a szót, akkor megadom neki a szót. Tessék, parancsoljon. Ja, dank u wel, voorzitter. Sorry dat ik uh, even niet op zat te letten. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, egy kicsit nem figyeltem oda. Még mindig a szavazáson járt a fejem. Az eszem. 20 So, ich weiß nicht, fühlen, ja, Frau ja. Kollegin, fühlen Készen áll-e asszonyom, hogy bemutassa a jelentését, vagy még egy picit koncentráljunk? Hát, oké. Okay. Um, ich kann nur Köszönöm szépen. Hát e, a szavazásról beszélgettük, de most már azt hiszem, hogy oda tudok figyelni, felkészültem. Mindenkit üdvözlök! Volt néhány, néhány nehézségünk a jelentéssel kapcsolatban. Nos, nézzük a jelentést. Az aktív és egészséges időskor témával kapcsolatos Európai Innovációs Partnerség stratégiai végrehajtási tervének előreviteléről van szó. Nagyon szépen hangzik mindez, de miről is van szó? Arról van szó, hogy az európai lakosság, és nem csak az európai lakosság öregszik, így aztán a társadalom egészét, illetve a környezetet is alkalmasát kell tenni arra, hogy az idősebbek is tudják ezt tudják használni. Nos, erről szól a jelentés. Egyébként pedig a különböző szakpolitikák között nagyon sok olyan szakpolitika van, amely hatással van az öregedésre, illetve a megfelelő körülmények között történő előregedésre. Itt most fiatalok körében vagyunk, úgyhogy lehet, hogy úgy gondolják, hogy nem önökre vonatkozik mindez, de nagyon fontos az, hogy egészséges legyen az időskor, ez azt jelenti, hogy tovább tartson az egészséges időszak, egyébként pedig már a születéstől kezdve kell erre készülni. Nagyon fontosnak tartja a bizottság, így én is a, a környezeti hatásokat, de fontosak a gazdasági hatások is. fontos az is, hogy megfelelően részei legyünk a társadalomnak, a fenntarthatóság, a, az egyenlő esélyek, a, egészség egészségpolitikában a megelőzés, illetve maga a segítségnyújtás az egészségpolitikában. Nos, ezen célkültőzéseket, amelyeket a bizottság megfogalmazott, vagyis hogy életünket plusz két egészséges évvel egészíts, életünket plusz két egészséges évvel egészítsük ki, nagyon jó célkitűzésnek tartjuk, ezt támogatjuk. Tehát az idősödés, az öregedés történhet egészséges körülmények között. Nagyon fontos az, hogy, me, hogy az idősek is részt vegyenek a társadalomban, tehát élénk társadalmi életet éljenek, nagyon, fontosak a, nagyon fontos a környezet, nagyon fontos az összes életkörülmény ebben a korban. Tehát nem csupán az idősekről van szó, hanem arról van szó, hogy az idősekkel együtt hogyan lehet elképzelni a társadalmat, mit jelent az aktív és egészséges időskor. A stratégiai végrehajtás tervét három részre oszthatjuk, megelőzés, szűrés és korai diagnózis lenne az első pillér, második pillér gondozás és gyógyítás, a harmadik pedig aktív időskor és önálló életvitel. Ez azt jelenti, hogy tovább lesznek függetlenek az idősek, illetve tovább maradnak aktívak a társadalomban. Nézzük az első pillért, a megelőzést, a szűrést és a korai diagnózist. Nagyon sok megelőzésről szóló szemináriumon, konferencián részt vettem, és az ezzel kapcsolatos költségek tehát vizsgálván arra juthatunk, hogy az összes költségnek csak a há- tehát az összes egészségügyi költségnek csak a 3 a megelőzés, és nem csak a betegségek megelőzéséről van szó, hanem a környezet javításáról is, illetve a, a lakhatás és a szállítási vagy közlekedési körülmények javításáról is. Egyértelmű a kapcsolat az egyének gazdasági, szociális helyzete, illetve az idős, az öregedés körülményei között. Azt a célunk, hogy tovább maradjunk egészségesek, ezért nem csak az egészségpolitikába, egészségügyi politikába kell beruházni, hanem javítani kell a lakosság szociális, társadalmi és gazdasági körülményeit is, hogy tovább lehessenek egészségesek. Azt is Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy nagyon nagyok a helyi és regionális különbségek. Van olyan, ahol a közlekedésre kéne nagyobb hangsúlyt fektetni. Elképzelhető, hogy vannak olyan önkéntesek egy-egy régióban vagy településen, ahol akár ingyenes ebédeket is rendeznek az időseknek. Minden attól függ, hogy milyenek a helyi viszonyok, pontosan kik a rászorulók, kik segítenek. Szok, azt szoktuk mondani, hogy az idősek nagyon drágák a társadalom biztosításnak. Én egy példával szeretnék élni, amely azt illusztrálja, hogy nem az idősek jelentik az igazi gondot, hanem maga a rendszer. Ott van például az idősek élelmezése. Ahogy, ahogy öregszünk, egyre nagyobb az esély annak, hogy nem megfelelően táplálkozunk. Ez nem csak a fejlődő országokban igaz, hanem Európában is. Tehát az alultápláltság veszélye fenyeget. Ennek több oka is van. Az idősek sokszor elvesztik étvágyukat, sokszor nem családi körben étkeznek, hanem egyedül, tehát elképzelhető, hogy csak szendvicset esznek mondjuk. Tehát nagyon sok szempontot figyelembe kell venni. Ezt a helyzetet kéne megváltoztatni, és így kevesebb idős szorulna rá arra, hogy a társadalombiztosítás vagy az egészségügy gondoskodjon róluk. A jó megelőzés tehát takarékosságot jelent. Nézzük a lakhatás kérdését. Az idősek sokszor azt mondják, hogy, vagy úgy nyilatkoznak, hogy szeretnének függetlenül élni, tehát tovább szeretnének egyedül élni. Ugyanakkor nem, szeret, nem szeretik az elszigeteltséget sem. Ez is nyilvánvalóan bizonyítja azt, hogy valamiféle változásra van szükség a társadalomban, hogy az idősek a lehető legtovább tudjanak egyedül, tehát függetlenül élni. A körülményeket nyilván itt is igazítani kell. Aztán egyéb szempontokat is olvashatnak a jelentésemben. Kérem, olvassák el, most pedig szeretném meghallgatni a véleményüket, milyen meglátásaik vannak ezen jelentéssel kapcsolatban. Természetesen mindent figyelembe veszek, amit elmondanak ezzel kapcsolatban. Und als nächstes möchte ich dann... Köszönöm szépen. Néppárt árnyék jelentéstevőjének, Antonia Skolszonynak adom el a szót. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnului Iliotar, pentru Köszönöm szépen. Köszönet a jelentéstevőnek a jelentésért, a jelentés bemutatásáért. Néhány észrevételem lenne a jelentéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy kicsit nagyobb hangsúlyra kéne itt szerepeltetni a korai diagnózis, tehát időben kell tudni diagnosztizálni a különböző betegségeket. Nagyon fontos természetesen az egészséges életmód is, hiszen ez alapvető feltétele az egészséges időskornak, amikor az emberek megöregszenek, akkor már késő az elmúlt éveket, késő visszamenni az elmúlt évekbe, tehát akkor már a nem helyes életmódot nem lehet kiavítani. meg kell nézni azt is, hogy a gyógyszeripari, egészségügyi kutatások hogyan haladnak, több dimenziót kell vizsgálni, például a gazdasági és pszichológiai körülményeket is a különböző krónikus betegségekkel kapcsolatban, tehát az egészségügyi kutatást több szempontból kell vizsgálni. Nem szabad külön választani a különböző szempontokat, például a közegészségügyet, a klinikai kutatásokat. Hiszen így fragmentált képet kapunk a valóságról. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy több disziplinát is egyszerre, egyszerre tudjunk vizsgálni, tehát a gondozás, a, a gyógyítás összes szempontját egyszerre kell vizsgálni. Nagyon nagy az eltérés, nagyon nagyok az eltérések a régiók, országok között az egészségügyben, illetve az idős gondozás, az idősek egészsége területén is jobb lenne, hogyha tudnánk ezen javítani. Ugye a második pillér a gondozás és gyógyítás címet viseli, fontosnak tartom, hogy az idősek is hozzájuthassanak a megfelelő szintű gondozáshoz, a családtagokra is gondolni kell. Fontos, hogy ők is szerepet vállaljanak az idősek gondozásában. Aztán azt is fontosnak tartom, hogy beteg központú legyen a megközelítésünk. A harmadik pillér aktív időskor és önálló életvitel. Nos, fontosnak tartom, hogy megfelelő körülményeket tudjunk kialakítani annak érdekében, hogy támogassuk az időseket. Meg kell nézni, hogy a társadalom egésze hogyan profitál abból, hogyha, hogyha az idősek, hogyha idős barát körülményeket teremtünk. Nos, nagyon fontos, hogy a szociális kirekesztés ellen harcoljunk, tehát a, azt az érzetet kell az idősekben növelni, hogy a társadalomhoz tartoznak, és természetesen ezen célkitűzéseket különböző mechanizmusokon keresztül kell támogatni, hogy igaz, hogy létrejön az aktív időskora. bizottság feladatának tartom azt, hogy megnézze, hogy milyen kapcsolatok vannak a különböző szakpolitikák között ezen a területen, és fontos, hogy a megfelelő finanszírozás is meglegyen. Ezt szerettem volna mondani, és természetesen majd módosításokat is beterjesztek ezzel kapcsolatban. Hát, Mário Pirillo. Köszönöm szépen, Mário Péterlónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani Liotard asszonynak, kitűnő munkát végzett. Az idei év az aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás éve. Nos, nagyon fontos az, hogy az elért eredményekről egyfajta mérleget vonjunk, és azon is el kell gondolkozni, hogy az Európai Unió milyen jövő elé néz. Gratulálok az Európai Bizottságnak, hogy felvetette az aktív időskor témáját, illetve ezt együtt kezelte a generációk együttélésével, illetve az generációk közötti szolidaritással. Nos, sokszor az idősek egyfajta teherként kezelik az időseket. A tudomány haladásának köszönhetően sokkal tovább maradunk életben, mint a múltban, és ez is nagyon font, és ezért is nagyon fontos az, hogy az idősek jólétével kapcsolatban, illetve az aktív időskorral kapcsolatban tegyünk lépéseket, hogy tovább tudjanak dolgozni például az idősek. És ennek az, azért, is, ez azért is hasznos lenne, mert tapasztalataikat el, át tudnák adni a fiataloknak, az idősek, és ez mindenképpen jót tenni az Európai Uniónak. Ez azért is fontos, mert az idős, mert az Európai Unió odafigyel arra, hogy a, hogy a fiatalok tapasztalatot szerezzenek, odafigyel arra, hogy az idősek ott maradhassanak a munkahelyükön. Jó lenne, hogyha megfelelően működnének a dolgok, ezért úgy gondolom, hogy akár ilyen ö, ö, politikai, szakpolitikai lépésekkel is tennünk kell valamit az aktív időskorért azért, hogy egy megfelelő jó lét meglegyen. A 2020-as stratégiában a bizottság azt javasolta, hogy a egészséges életkort két évvel kitoljuk, ehhez természetesen megfelelő finanszírozás is szükséges. A jelenlegi gazdasági válság azonban megszorításokat eredményez, főleg az egészségügy, illetve a szociális gondozás területén. Úgy vélem, hogy a gazdasági erőforrásokat optimalizálni kéne, hogy az a mentális, a szociális és a közegészségügyi kérdéseken tudjunk javítani, és igazi minőségi, igazi jó minőségű életet tudjanak élni az öregek, és függetlenül tudjanak élni. Tehát nagyon fontos, hogy a lehető legjobb körülményeket és lehetőségeket kell megteremteni ahhoz, hogy az emberek tovább tudjanak a munkaerőpiacon jelen lenni, fontosnak tartom azt, hogy megfelelően önkéntesek legyenek, nagyon fontos az is, hogy méltó és egészséges öregkort éljenek az emberek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig az ECR frakció nevében Judy Görli kapja meg a szót. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Anna Rosbachot képviselem, az jelentéstevőnket. Egyetértek nevében az elhangzottakkal. Mi is úgy véljük, hogy átfogó reformokra van szükség, annak érdekében, hogy ne álljanak elő problémák a munkaerőpiacon. Ugyanakkor vannak itt gondok. Az Euróbarométer azt vizsgálta, hogy mennyire könnyű a nyugdíjasoknak a munkaerőpiacon elhelyezkedni. Az Észak-Európában, Észak-Európában nincs túl sok probléma, de Dél-Európában azt úgy vélik, vagy az az eredmény született, hogy nem prioritás, hogy a nyugdíjasok is dolgozhassanak. Tehát jó lenne, hogyha az európai szintre emelnénk, de a 34 európai országból 28-ban és ez mind, mind, ebben benne van mind a 27 EU-s tagállam, tehát mind, minden, az összes Európai Uniós tagállamban meg fog emelkedni a nyugdíj korhatár. Nagyon szépek a bizottság célkültözései, a kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket elérni. Úgy gondoljuk, hogy a nyugdíjrendszert mindenképpen reformálni kell, hogy fenntartható legyen, hogy jobban legyen finanszírozva. És az OECD jelentésben azt is olvashatjuk, hogy az EU-s országok a nyugdíjakra fordított kormánykiadásokat akár 15%-kal is megnövelhetik, ami elég nagy változás. Az egészséges évek növekedésének módozatát támogatjuk, tehát támogatjuk azt, amit a jelentéstevő ezzel kapcsolatban mond. A kérdés csak az, hogy ezt a tagállamok hogy teszik meg. Egy kérdésem lenne a jelentéstevő felé. A szociális és gazdasági egyenlőtlenségeket hogy kívánja csökkenteni? Ez egy bonyolult dolog, ezzel kapcsolatban lesznek majd módosításaink. Köszönöm. Oreste Rossi. Oreste Rossi következik. Eh, sorry, sorry. El, elnézést, hibáztam, mondja az elnök. Frida Brépolc. Csak azt hittem, hogy máshol ül. Eh, voorzitter. Eh, als schaduwrap... Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentéstevő voltam a zöldek, vagy vagyok a zöldek soraiban. És ilyen minőségemben szeretnék gratulálni az Európai Bizottság, vagy szeretném üdvözölni az Európai Bizottság javaslatait. Azt hiszem egyetérthetünk, hogy hatalmas kihívás előtt áll a társadalom az öregedés miatt, és ahogy az Európai Bizottság ezt említette, nem csak ennek az öregedésnek, előregedésnek a költségeit kell figyelembe venni, hanem kell ragadni a lehetőségeket is, amelyeket ez a jelenség ad, illetve meg kell ragadni a lehetőségeket arra, hogy javítsuk ezeknek a személyeknek az életminőségét, és segítsük őket abban, hogy, hogy méltó módon öregedhessenek meg, és segítenünk kell őket különböző innovációkkal. Európai partnerségről van szó, innovációs partnerségről, és ez a partnerség lehetővé kell, hogy tegye azt, hogy bizonyos kezdeményezéseket innovációs kezdeményezéseket bátorítsunk a különböző régiókban van nálunk egy olyan projekt, amely az idősek ellátásának a javítását célozza, és amely ösztönzi az egészségügyi ágazatban a javulás, javításokat. Nem szabad megfeledkeznünk az öregedéssel kapcsolatos innovációkról sem, és a 2020-as stratégia pontosan ezt célozza. Az innováció nagyon fontos annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a méltó eh, megöregedést, illetve eh, munkahelyet teremtsünk. Ebben a jelentésben eh, csak az aktív öregedésre lehetett koncentrálni, és ezért nagyon fontos, hogy célzott célzott válaszokat adjunk, és a stratégiai terveket ne felejtsük el, és megvizsgáljuk azt, hogy a telep, terepen lefolytatott projektek milyen eredményeket hoztak. Az Európai Bizottság bizonyos célkitűzéseket fogalmazott meg, hogyha a jelentéstevő megengedi, akkor elmondanám, hogy nem mindig értettem egyet vele, ugyanis én magam inkább az innováció és az ellátások, illetve az Európai Bizottság közleményében szereplő stratégia közötti kapcsolatra helyezném a hangsúlyt. Hogyha megengedi elnök úr, tennék fel néhány kérdést az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság június 27-én kiadott egy sajtóközleményt, amelyben azt mondja el, hogy 261 projektet prezentáltak az érdekelt felek. Ebben a sajtóközleményben utalnak egy partner, partnerek között rendezett konferenciára, amelyre ma kerül sor. És azt szeretném kérdezni az Európai Bizottságtól, hogy hogyan, kívánna, hogy hogyan kívánják konkretizálni ezt az Európai Innovációs Partnerséget. Az Európai Bizottság vajon tud-e már adni nekünk néhány példát a jó gyakorlatokra, és az Európai Bizottság tudatában van-e e, azoknak az akadályoknak, amelyek nehézkesé teszik az innovációs partnerség működését? és mit, hogyan tudja ezeket az akadályokat elhárítani az útból. Az Európai Innovációs Partnerség ugyan a tag, vajon a tagállamok széleskörű támogatását élvezi-e? Ezek a kérdéseim, és nagyon örülök a szoros együttműködésnek a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő között tessék. Molto, molto favorevole al testo di questa relazione. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, nagyon meg vagyok elégedve ezzel a szöveggel, köszönet a jelentéstevő asszonynak, csak néhány kiegészítésem lenne. Nos, Európában az ödegedés szerencsére eh, gondot jelent, azért szerencsére, mert nagyon kevés, eh, nagyon kevesen születnek, tehát ezzel, éppen ezért eh, viszonylag több az idős, ott van még persze a, a, ott van persze még a bevándorlás is, de nagyon sokszor gondot jelent az, hogy nem születnek meg a gyermekek Európában, mert a, a, túl szegények a családok, nem támogatják őket eléggé akkor, amikor, amikor a, terhes az anya vagy a gyes alatt. Tehát éppen ezért jelentkezik ez a demográfiai deficit. Nézzük az első pillért, megelőzés, szűrés és korai diagnózis. Beszéltünk az, elektro, az e egészségügyről, ez nagyon-nagyon fontos, keveset költünk erre. Nos, bár sokan úgy gondolják, hogy a korai ö, diagnózis haszontalan, sokszor azt gondoljuk, hogy minek kell menni az orvoshoz, hogyha jól érezzük magunkat, de nagyon fontos ez, hiszen hogyha ha, ha beteg valaki, nagyon jó az időben nagyon jó ezt időben felfedezni, hiszen akkor jobban lehet gyógyítani, gyorsan és eredményesen lehet gyógyítani, sokkal kevesbe, kevesebbe kerül ez, mint amikor már időt betegségről van szó, tehát például, hogyha rákról van szó, azt összehasonlítatatlanul jobban lehet kezelni, amikor korán felismerik, ez jó, nagyon meghatározza a, az életminőséget is, és a DNS vizsgálatból már gyermekkorban előre lehet jelezni, hogy a későbbiekben milyen betegségek valószínűsíthetők a gyermek, vagy hát a felnőtt életében. És ha ezt így meg tudjuk előzni, a sokkal kevesebbe kerül. Egyébként pedig az idősek problémái sokszor egybeesnek a fogyatékosok problémáival. Ezért fontos az, hogyha ezért fontos azt arra rádöbbenni, vagy azt elismerni, hogy ha a fogyatékosokat figyelembe véve alakítjuk ki a, a városokat, az hasznos az időseknek is szem, nagyon sok gonddal, nagyon sok gonddal szembesülnek a fogyatékosok, az, az idősek, amikor elmennek sétálni, elmennek vásárolni, színházba, stb. stb. Nagyon nehéz bottal közlekedni, stb. stb. Tehát, hogyha megoldjuk a fogyatékosok problémáit ilyen szempontból, akkor az idősekre is gondolunk olyan szolgáltatások kellenének, amelyek célirányosak, ezek a városokban, de a kisebb településeken is fontosak. Egyébként pedig a városokról elmondható, hogy sokszor rosszabbak az életkörülmények, hogyha valaki kisebb városban vagy falun él, akkor általában jobbak az életkörülmények, és azt gondolom, hogyha sikerül azt elérni, hogy az idősebbek többet maradjanak otthon, illetve kisebb egészségügyi központokba kelljen csak elmenniük, akkor azzal már javul az életminőségük. Ezek lennének a kiegészítéseim, és örülök annak, hogy már részben ezeket be tudta venni a jelentéstevő a munkájába. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor az árnyék jelentéstevők mind hozzászóltak. E, megint csak időszűkébe kerültünk. Sokan kértek szót. Fölolvasom, kik, kik kértek szót. Az Grosdet, dann die Kollegen Gutierrez, die Kollegen Hübner, Klaas, Peterle und dann die Kollegin Sophie Okuni. Habe ich jemanden vergessen? Elfelejtettem-e valakit? Jó, akkor ezzel lezárom a hozzászólók listáját. És kérem mindenki röviden szóljon hozzá, másfél percet kap mindenki, mert van még egy napi rendi pontunk. pontunk. Krosztett asszony, tessék. Első pont, lenne egy megjegyzésem, az Európai Parlament hivatalos képviselettel nem rendelkezik ezen partnerségi együttműködésben. Az Európai Bizottság, a tagállamok, a régiók, a magánágazat, az egészségügyi dolgozók, a szociális dolgozók, az időseket képviselő szervezetek, de az Európai Parlament nincs ott. Ez hiba. Ami Liotard az, hogy jelentését illeti. Én jobban szerettem volna, hogyha az innovációra koncentrál jobban, ugyanis európai innovációs partnerségről van itt szó, az aktív érde, öregedés érdekében. Ez a partnerség lehetővé teszi azt, hogy különböző ajánlásokat dolgoznak, dolgozzanak ki az innováció érdekében. A tét itt a következő, intelligensebben használjuk fel az innováció eredményeit azért, hogy az öregedés által állított akadályokat sikerüljön megoldani, leépíteni. És interaktív információs rendszert kell lehetővé tenni annak érdekében, hogy az idős emberek otthonról is csatlakozhassanak a világhoz ami a kezeléseket, ápolásokat illeti, nagyon fontos az a kutatás. Több klinikai projektet valósítottak meg, de ezek nem tették lehetővé az öregedéshez kapcsolódó öregedés, öregségi betegségek elleni hatékony harcot. Itt a gyógyszeriparral is együtt kell működni, a köz- és magánszektor együttműködése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a neuro degeneratív betegségek által okozott eh, csapások ellen felvegyük a harcot. Eh, köszönöm szépen eh, Liatárd asszony munkáját, de az említett pontokban módosításokat fogok benyújtani. Elnök, köszönöm szépen. Grosztett asszony. Wir haben versucht, in diese High-Level-Group Megpróbáltunk, megpróbáltuk a magas szintű munkacsoportba eh, egy képviselőt küldeni, az elnökségnek azonban az, ez volt a döntése, hát eh, gyakran elutasítják a részvételt a magas szintű munkacsoportban, hogy a parlament függetlenségét megóvják, megvédjék. Én ezt helyesnek tartom, és erről döntés született, szavazás is volt, erről ez volt a döntés háttere. Tessék. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Yo quisiera decir, eh, unirme a la idea de que creo que hay que revisar el tema de no poder... Köszönöm szépen. Nagyon sajnálatos, hogy nem vagyunk a streaming komitikban, eh, de most nem erről akarok beszélni. Két dologot szeretnék mondani. Fiatal asszony dokumentumát én is támogatom. Azt is támogatom, amit a frakción képviselője mondott, de Szerintem az a gond, hogy egy, egy anyaggal, egy jelentéssel nem lehet megoldani a problémát. Az idősödés, az öregedés kérdése pedig nagyon bonyolult. Lenne egy, módosítom majd. Egy integrált programra van szükség. Nos, véleményem szerint például azt is meg kell nézni, hogy a nyomonkövetés az országok különböző tagállamokban hogyan történhet, milyen ö, problémák vannak a tagállamokban. Tehát nyomonkövetésre van szükség, az európai prioritások alakulását kell vizsgálni az idősek esetében. Vannak önök idősek, akik családi körben élnek, mások nem. Eltérő problémáik vannak, a magány, ö, nagyon, az elszigeteltség nagyon-nagyon komoly probléma, ezzel is ö, fog, foglalkozni kell aztán ott van még az alultápláltsága, a segítség, a gondozás hiánya. Van ez a partnerség, amiről beszéltünk. Nos, ezzel kapcsolatban a technológiai fejlemények kérdésen azt hiszem nem, nem megfelelően világos. Az International Herald Tribune azt írja, hogy az Európai Parlament veszít pozíciájából, és a nemzetközi lobbik nagyon erősek. Nos, azt gondolom, hogy eh, mindenképpen az Európai Parlamentnek is föl kell emelni a hangját, hogy az idősek problémáit meg tudjuk oldani. Ott van a 2020-as stratégia, stratégia, az innováció. Nem szabad, hogy eh, technológiai utópiáknak eh, higgyünk, Köszönöm. Köszönöm Hübner asszony másfél percben, mint az előtte felszólaló. Köszönöm szépen. Az európai társadalom előrekszik. Minnyáján szembe kell, hogy nézzünk ezzel a problémával, vagy mert mi magunk megöregszünk, vagy pedig azért, mert idős rokonainkkal kell törődnünk. A jó egészség és hozzájárul ahhoz, hogy előregedik a társadalom, hiszen mindenki tovább él. A jó egészség persze megelőző jelleggel is bír, ez pedig azt jelenti, hogy sok időskori betegséget el kell kerülnünk, de ugyanakkor a rehabilitáció is nagyon fontos szerepet játszik de nem mindenhol rendelkezünk a idősek számára biztosítandó megfelelő gondozással. A gondozók képzése is problematikus. Az egyik kollega ezt említette is. És nem csak erről van szó, hanem a városi tervezésről, a városi térségek kialakításáról is van szó, hogy ezek megfelelőek legyenek és figyelembe vegyék az idősek igényeit, erre a problémára is koncentrálnunk kell. Az aktív öregedés lehetséges akkor, hogyha figyelembe veszük az élethosszig való tanulásból eredő feladatokat. Hiszen néha például akár az idősek egyetemre járhatnak, időskori egyetemre, távegyetemre, ezzel foglalkoztatják, foglalkoztatják magukat, elfoglalják magukat. Úgy hiszem tehát, hogy különböző megoldásokra van szükség mind Európában, mind a világban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy perc. 30 percben pedig Klász asszony kap szót. Hát Kedves elnök úr, hogyha az embernek tele van a szíve, akkor egyszerre nem tudja kordában tartani a nyelvét sem. Számomra is túl szűkösen van megfogalmazva ez a jelentés, és sokkal inkább a pozitív kérdésekre koncentrálnék. Rossi kollega mondta, beszéljünk a demográfiai változásról az indoklásban, szerepel, de a jelentésben nem. Hiszen az a hogyha fiatal generációkban a születési arány kicsi, akkor ez nem az azt jelenti, hogy csökken majd az idősek aránya is. De azt is látni kell, hogy az öregség nem jelent betegséget. Az öregség a jelenlét, a részvétel, a figyelem fontos elemeit is jelenti. Ahogyan Donat Hübner mondta például, az időskori egyetem egy fontos megoldás lehet, és nagyon fontos a phasing out, hogy kivezessük, de nem egyik napról a másikra az öregeket a munka hanem fokozatosságot érvényesítsünk. Sok olyan szempont van tehát, amelyet megjeleníthetünk ebben a jelentésben, és nyomatékkal sikra szállnék az ellen, hogy az idősök fölött báváskodjunk. Hiszen pont az orvostudomány fejlődése okán az idősek igenis aktívak lehetnek, élvezhetik az életet, és ezzel egy harmincnál tartok. Köszönöm szépen, én is köszönöm, mondja az elnök, és most Péter le. Kollega kap szót másfél percben. Köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok a jelentéstevő asszonynak ezért a kitűnő jelentésért, azért, mert a gazdasági, társadalmi környezetről is beszél, és az ember független életének értékéről beszél. Nem csak a technikai innovációkra van szükség, hanem a társadalmi megújulásra is szükség van a társadalomnak. Támogatnia kell az aktív öregedés fogalmát, folyamatát, az egyes tagállamokban más-más modelleket követnek. Vannak országok, ahol például standardizálták az öregek otthonának intézményét. Mások, másokban pedig sokkal inkább az aktív, de önálló életet támogatják. Plurális megközelítést kell alkalmazni, és nagyobb jelentőséget kell biztosítani a határokon átnyúló filozófia számára is, és így kell eljárnunk. Köszönöm szépen, Okoni asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyra értékelem a jelentéstevő munkáját. Kiváló kiindulási pontot jelent ez. Három dologról fogok módosításokat benyújtani. Az első, a sport és az, a fizikai aktivitás, tehát a testmozgás. A jelentésben a testmozgásnak, a sportnak semmilyen jelentőséget nem tulajdonítanék, pedig ezt fontosnak tartom. A jelentéstevő elmondta, hogy az aktív öregedést jó egészségi állapotban kell abszolválni, hogy úgy mondjam, és ehhez hozzátartozik a sport. A sport az Európai Unió kompetenciájába tartozik a Lisszaboni szerződés óta, és egyrészt egészségügyi kérdés, másrészt pedig a szociális kapcsolatok kiépítésének módja. Ezzel nem lesznek elszigeteltek az idősek, nem lesznek magányosak, mert csoportos tevékenységet végeznek. A második dolog, nem az regeneráció közötti kapcsolatról van szó. Ezek az férfiak és nők, idősek, akik jó egészségnek örvendenek, mind mentális, mind testi szempontból valóban hozzájárhatnak, hozzájárulhatnak az aktív generációk kialakulásához. És mindjárt befejezem, elnök úr, az a lakhatás nagyon fontos. Miért nem csináltuk úgy, mint hogy az energiahatékonyság esetében az európai, euró, európai öm, alapot ö, használtuk ki akkor is, mint most is arra kell kihasználni, hogy az ö, a lakásokat, házakat ö, úgy alakítsuk ki, hogy ez megfelelő legyen az idősek számára. Köszönöm szépen a bizottsági szó. Thank you very much for inviting the, uh, the commission. Köszönöm szépen, hogy a bizottság szót kap. Köszönöm szépen ezt a jelentést is a bizottság nevében. Valóban az Európai Bizottság ezzel az innovatív kezdeményezéssel voltak éppen azt akarta elérni, hogy az innovációban ne csak technikai lehetőséget lássunk, hanem a szociális, a társadalmi innovációt is lehetővé tegyük. Meg kell vizsgálni a jelrendszert, amelynek képesnek kell lennie arra, hogy befogadja az új gondolatokat, az innovációt. Ez volt tehát a cél, mégpedig három cél volt, nem csak ez. Egyrészt, hogy javítsuk az állampolgárok élet egészségét és életminőségét, másodszorban az egészségügyi ellátórendszerek eh, fenntartathatóságát és hatékonyságát javítsuk, harmadsorban pedig hozunk létre új lehetőségeket a cégek és a piacok számára, úgy, hogy munkahelyeket próbálnak teremteni a e területen, hiszen ez a terület új lehetőségeket is rejt magában. Ez tehát a hármas csapás irány, amelyel eljárunk. Nem akarunk új pénzt becsatornázni ebbe a partneri viszonyba kapcsolatban, ez nem egy új instrumentum, egy új eszköz, hanem sokkal inkább a meglévő eszközöket akarjuk jobban, célirányosabban felhasználni. Megpróbáljuk elkerülni a párhuzamosságokat és a szinergiákat szeretnénk támogatni és elérni. Jogos a kérdés, mi történik a partneri viszonyban. Nos, nagyon érdekes válaszokat kaptunk. 261 különböző konzorcium nyilatkozatát kaptuk meg, hogy felszeretnének lépni a partnerség keretén belül azért, hogy jobb eredményekre jussanak. A stratégiai terv, melyet a bizottság elkészítetett, konkrét akciókat vázol körül konkrét területeken. Hat ilyen fellépést, akciót határoztunk meg, melynek a célja az, hogy az orvosok az idősek számára való gyógyszerfelírást egyszerűsítsük például, ez az egyik cél, hiszen egy idős ember általában nem egy, hanem többfajta betegségben öm, szenved, és a szekundér hatásokkal is szembe kell nézniük. A második cél az volt, hogy a 65 év felettiek elesését csökkentsük, harmadsorban az idős emberek, ezt a szót használom, funkcionalitását növeljük, tehát jobban működjenek ennen életükben, a negyedik eh, akciós cél az integráltabb egészségügyi rendszerek megteremtése, és itt a regionális és a helyi szint nagyon fontos szerepet játszik. Ötöt sorban az aktív és független életet kell támogatnunk, nem csak a fogyatékkal élők esetében, illetve az idősek persze lehet, hogy fogyatékkal élnek, de ugyanakkor mégiscsak eh, ha hosszabban is jó életminőségben élnek, fogyasztóként is jelentkeznek a piacon. A hatodik cél pedig nem volt más, mint hogy az időseknek megfelelő környezetet teremtsünk a városokban, a tömegközlekedésben, mindenhol. Nem tudjuk persze feltalálni újra a Kolumbusz tojását, hanem sokkal inkább hat fokális területre koncentráljuk a forrásainkat és az erőfeszítéseinket. Persze vannak akadályok is. A partneri elképzelés azonban éppen ezt mondja, hogy partnereinkkel válvetve haladjuk meg az akadályokat. Az egyik nehézség például a rendszerek interoperabilitásának hiánya. Vannak bizonyos eh, berendezések, eh, gépek, eh, segítséget nyújtó szerkezetek, amelyek az Európai Unió egyes területei működnek, más területeken nem, de ez más instrumentumokra is igaz. Tehát itt biztosítani kell, hogy mindhol működjenek. Azután a támogatás és a gondozást is szemügyre kell venni helyi és regionális szinten. És nagyon fontos, hogy az vidéken külön élő idős emberek számára is biztosítsuk az integrált egészségügyi ellátás előnyeit, és nagyon fontos, hogy az időskori elesések ket elkerüljük. Ráadásul az is fontos, hogy megakadályozzuk, hogy az idősek alultápláltságba halljanak meg. A gazdag Európában bizony előfordul, hogy az idősek, akár az idősek otthonában vagy a kórházban nem esznek eleget, alultápláltságban szenvednek. Csak betekintést adtam röviden a terveinkbe, de hát világosá kell tennem, hogy nem a bizottság fogja ezt a programot végrehajtani, hanem helyi és regionális szintján, szinten hajtják majd végre ezeket a célokat. Ma, éppen ma egy nagy konferenciát tartunk 450 partner részvételével, ahol erről a programról és a megvalósításáról beszélünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. A jelentéstevő asszony kéri még a szót? Igen, köszönöm. Igen, röviden szeretnék reagálni az elhangzottakra. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik üdvözölték a javaslataimat, és eh, a, di- a krónikus betegségek diagnosztizálására kellene helyezni a hangsúlyt, ez fontosnak tartom én is, a sportot is bele kellene jelentésbe. Én eh, arra bátorítok mindenkit, hogy módosítókat nyújtsanak be. Egy dolgot hadd mondjak el. Bizonyos kollégák azt mondták, hogy csak az innovációra kell helyezni a hangsúlyt, mégpedig a kezelések ágazatában, az egészségügyi ágazatban. Ez nem eh, helyes, ez nem jó megközelítés szerintem, ugyanis egy olyan partnerségről van szó, amelynek lényege az eh, élhető eh, életkörülmények kialakítása az idősek környezetére, az élelmiszer biztonságra kell, is helyezni kell hangsúlyt, tehát ezeket is említeni kell a jelentésben. Fölmerült egy kérdés azzal kapcsolatban, ami a strukturális megközelítést illeti a szociális és gazdasági területen, az a foglalkoztatási bizottság nyilván elkészíti majd a véleményét a jelentéshez, Mindenek előtt azt kell elérni, hogy ezek a személyek, akik a szegénységi küszöb alatt vannak, őket kell mindenek előtt segíteni. Tehát ez hosszú távon problémát okozhat egészségügyi szempontból. Eh, ami az innovációt illeti a környezet területén, illetve város eh, tervezés területén, ez és munkahelyeket teremthet. Azt hiszem, hogy a vállalkozások, a nagy cégek eh, elgondolkodhatnak ezen, ez mindenképpen pozitív lesz a gazdaság számára. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását, és remélem, hogy még lesz lehetőség vitára. Köszönöm szépen. A módosító javaslatok benyújtásának határideje november 23. Az MB-ben no, december 18-án szavazunk, és valószínűleg februárban majd a plenárison. A következő napi rendi pont. Következő napi rendi pont. Krista Klász eh, vezeti az Köszönöm szépen, elnök úr! Itt nulla perc alatt kell az utolsó napi rendi pontot megtárgyalnunk. Remélem a jelen a tolmácsok adnak még egy kis időt, úgyhogy rögtön meg is adom a szót Piroszi kollégának. Konkrét az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak a tétele, bizalomépítés, az ismeretek gyarapítása és a reakcióképesség javítása terén Rossi úr. Szép Grazie, grazie Presidente, sarò velocissimo. Köszönöm szépen, elnök az, hogy nagyon-nagyon gyorsan, mert hát már le is telt az időnk. Arról van szó, hogy a lehető legtöbb hasznot kéne húzni egy köz, egy aki kommunoterből, ami még nem született meg, de jó lenne, hogyha megszületne, és mindez környezetvédelmi területen történik. Lenne egy ellenvetésem az anyaggal kapcsolatban, ez pedig az lenne, hogy a, hogy a bizottsági anyagban nincs benne a önkormányzatok, tehát a helyi önkormányzatok kérdése, pedig nagyon gyakran a helyi önkormányzatok végzik az ellenőrzéseket. Nos, nagyon sokszor komoly, komoly anyagi és administratív eszközök kellenek ahhoz, hogy ellenőrizzék a különböző környezetvédelmi intézkedések betartását, de nagyon fontos az is, hogy világosak legyenek a környezetvédelmi szabályok, a cégek ezt gyorsan tudják teljesíteni, egyértelmű legyen. Nagyon röviden környezetvédelmi igazság szolgáltatása vagy igazság tételről van egy kis gond ezzel kapcsolatban, ez pedig az, hogy jelenleg első olvasatban megrekedt az ezzel kapcsolatos jogszabályalkotás. Jó lenne, hogyha ez ez a helyzet megoldódna. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, köszönöm szépen, hogy röviden fogalmazott, írásban beadta az összefoglalóját. Mielőtt megpróbálom megadni az árnyék jelentéstevőknek, hadd utaljak arra, hogy még lesz egy második vita, november 28-án, és a módosítások benyújtásának határideje december 5 kérdezem a kollégákat, illetve kérem, hogy akik hozzászólni kívánnak, nagyon röviden tegyék meg. Karl-Heinz Florenz, tessék. Igen, elnök úr, én, én Rossi úr hozzászólásaival, illetve a jelentéssel egyáltalán nem értek egyet hogyha meggondoljuk, hogy milyen problémák vannak Európában a végrehajtás, az európai környezetvédelmi jog végrehajtása, eh, hajtását illeti 20-30 oldalt kellene írni erről, és valóban meg kell nevezni pontról pontra a dolgokat. Ennek a problémának a kritizálása, hát azért ez egyszerű feladat, de de hol vannak a valódi problémák? Konkrétan eh, például a regionális eh, önkormányzatok esetében. rossz jól erre nem adott választ, ön azt mondja, hogy a KKV-knak problémáik vannak, na de hát mondják meg, hogy konkrétan milyen. Ön a KKV védelmezője, ezt látom, és jó szándékkal, de hol, hol, hol vannak a problémák, hol, mit kell választani, mit kell megváltoztatni, Rich vagy LTS, vagy bármi. Azt hiszem, hogy itt nem sikerült a fájó pontra rámutatni, egyértelműen a szubszidiaritás esetén és területén is van még tennivaló. Ön azt mondja, hogy az európai jogszabályok világos megfogalmazása ne, hátrány. Én szerintem előny. Világosabb szabályokat kell meghatározni világosabb kell, hogy legyen, nem biztos, hogy szigorúbb. Az osztrák és az olasz végrehajtás vagy annak hiánya, vagy, vagy, vagy annak mássága világosan megmutatja azt, hogy teljesen másképpen hajtják végre a szabályokat a, az egyes országok. Én nagyon szeretnék segíteni, a jelentést alakítani. Azt gondolom, hogy az ön megközelítése, hogyha jól értettem a négyes cikket, ezt nagyon bonyolultan fordították. Úgy látszik, hogy ön azt várja el, hogy Európa pénzt fizessen azért, hogy a tagállamok végrehajtsák a jogszabályokat. Na, de hát ez, ez, ez nem lehet igaz. Hát nézzük meg a, a, mm, a szemét problémáját, a hulladék eh, problémáját. Hát végre kell hajtani itt a jogszabályokat. Hogyha egy európai probléma, akkor nevezze meg, nevezze nevén, vagy segítsünk együtt ezt eh, szabályozni. Mielőtt az elnök úr a fejemre koppint a kalapácsával, be is fejezem. Köszönöm szépen, Florenc úr. Nos, nagyon rövid az időnk. Jó lánynak adom még meg a szót. És még jelentkezett Szatuhász is. A többieknek sajnos Görling asszony és Okoni úrat arra kérem, hogy a következő vitán szóljanak hozzá. Jó lányen következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, röviden. Nagyon fontos jelentésről van szó, mert a hiányos végrehajtás károkat okoz a környezetben és a gazdaságban is. Tudjuk, hogy milliárdos beruházások nem történnek meg, és nem teremtődnek munkahelyek. Florenc úrral egyetértek, kicsit illuzórikus ez a jelentés. Nem, arról, nem csak a környezetvédelmi jogról van szó, nem arról van szó, arról van szó, hogy ezeket nem hajtják végre. Minden szinten, illetve semmilyen szinten. Stolper úr azt mondta, hogy ugyanazt a törvényt az egyik országban gyorsan eh, hajtják végre, másik országban nagyon eh, lassan és bonyolultan. Itt valamiféle keretre van szükség, valamilyen ellenőrzésre, mechanizmusra, eszközökre, amelyekkel a végrehajtást javíthatjuk. A hetedik cselekvési programnak a jelentéstevője vagyok, hogy minden intézkedést, minden mechanizmust konkretizálni kell, Karl-Heinz Florence-nek mondom, és nekünk is feladatunk ezt ellenőrizni. Köszönöm szépen, akkor a következő Szátuhászi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raport. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, ezt a munkadokumentumot. Karl-Heinz Florenccel és John Leinennel egyetértek abban, hogy valóban lehet még, van mit, még mit javítani ezen a munkadokumentumon. A helyi önkormányzatok szerepét nem, meg, nem megfelelően emelte ki a jelentéstevő, illetve ez Csupán erre utalni nem elég, hiszen a nemzeti hivatalok felelősek azért, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat végrehajtsák. Úgy vélem, hogy a bizottság nyilatkozata mindenképpen megfontolandó, tehát az adatgyűjtést úgy le kéne végrehajtani, hogy több célra föl lehessen használni ezeket, illetve fontos az is, hogy a polgárok számára világos legyen az, hogy hogyan, miért, hogy milyen pozitív eredményekkel járna számukra az, hogyha a környezetvédelmi jogszabályokat végrehajtanák, milyen konkrétumokkal járna ez az életükben. Sokszor az emberek elfeledkeznek hát ezzel kapcsolatos gondokról. Például hazámban sokszor a tengeri közlekedéssel kapcsolatos kén jogszabályokon sajnálkoznak a ö, hazámban. Ez aztán a ö, különböző ö, tavak vízminőségének javítása, milyen anyagokat adjunk hozzá, hogy a elsavasodást megállítsuk. Ezeken a kérdéseken kéne gondolni, hogyha ezek már meg lennének valósítva, akkor azt gondolom, hogy javulna a megvalósítási Um Entschuldigung. Köszönöm szépen, Haci hogy elnézést kérek. A következő vitán, akiknek most nem tudtam szót adni, azok először szólhatnak hozzá. Az Európai Bizottság is itt van. Nincs már, tényleg nincs időnk, úgyhogy az Európai Bizottságot is arra kérem, hogy a következő ülésen szóljanak hozzá, hogyha lehet. Úgy látom, hogy egyetértenek ezzel, a jelentéstevő egyetérte ezzel. Most ezt lezárnánk, mert nincsen időnk, és rövidebb az ebédszünetünk és Köszönöm mindenkinek, és arra utalok, hogy a következő vitára november 28-án kerül sor, és azok szólhatnak akkor elsőként hozzá, akik nem kaptak szót. A utasítások benyújtásának határideje december 5. Köszönöm szépen, köszönöm különös tekintettel azoknak, akik ilyen sokáig kitartottak. Köszönöm a tolmácsoknak. A következő ülés de november 12-kor, 12-én 15 órakor itt Brüsszelben. Köszönöm.